Buonasera a tutti. Cominciamo la riunione. Jó napot kívánok! Kezdjük az ülést. Mindenek előtt, egészen röviden, mielőtt megadnám Caldera elnök úrnak a szót, be kell számolnom arról, amiről ma délelőtt a koordinátorok ülésén döntést hoztunk, amely megtalálható a feljegyzésekben, melyet kiküldtünk, tehát nagyon rövid leszek e tekintetben. Mindenek előtt a következő ülés elhalasztásáról van szó. A szemvevőszék új tagjainak kinevezése. E tekintetben röviden meghallgatásokra kell sort kerítenünk. Gressle képviselőasszony kinevezése a jelentéstevőnek valamint egy másik szemvevőszéki különjelentés az egyszerűsített vám eljárások tárgyában. Liberácki úr pedig jelentéstevő lett a jogalkotási tervezés tárgyában, a külső szolgálatokra vonatkozóan pedig megerősítjük Gressle képviselőasszony kinevezését, meg kell vennünk negyedikét az Európai Bizottság ajánlásait, a négy javaslatot illetően, hogy aztán meghatározzuk, hogy ki, melyik téma legyen, és az, a szocialista frakció megnevezze jelentéstevőjét. A rend más pontjára vonatkozóan sokat vitáztunk, az Olaf ideiglenesen kinevezett igazgatójáról, de elletről, és sokáig vitáztunk arról is, hogy milyen útmutatást adjunk a versenypályázat tárgyában, illetve az új főigazgató kinevezésére irányuló pályázat tárgyában az Olafról van szó továbbra is. Itt további vitára lesz szükség a koordinátorok ülését követően. Elfogadtuk a szakbizottság görögországi delegációját. Április 27 és 29 között kerül sor erre az utazásra Görögországba, tehát kiküldünk egy feljegyzést DAF úr részére, azt illetően, hogy milyen kritikus hangvételű észrevételeket fogalmaztunk meg egyes meghallgatások tárgyában, a biztosok meghallgatásáról van szó. A következő koordinátori ülésen pedig valamennyi politikai frakció meg kell, hogy nevezze, hogy milyen tanulmányt tart fontosnak. A 2010-es évben egyes frakciók ezt már megtették. Valamint az a szemvevőszék új tagjainak meghallgatására vonatkozó útmutatásokra is szükség van. És az utolsó pont, a program, amit javasoltunk, szintén a meghallgatások, a kutatások tárgyában. A titkárság nem a közelmúltban egy e-mailt küldött, nem tudom, hogy olvasták-e, a koordinátoroknak, hogy 6-tól 6 óra 30-ig folytatjuk a koordinátorok ülését, és így módon dönteni tudunk a függőben maradt ügyekben. Tehát próbáljunk 30, másod, 30 perccel előbb az ülésünk végére jutni, tehát mindenkitől azt kérem, hogy a lehető legrövidebben szóljon. Üdvözölni szeretném Caldera elnök urat, meg is adom neki a szót a napirend 19. pontját, illetően az Európai Szemvevőszék 2010-es munkaprogramja címmel. Köszönöm. Mr. Chairman, honorable members of the committee. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma önök előtt beszámolhatok az Európai Számvevőszék 2010-es programjáról, mert már az önök elő kezében is ott van. A programot a számvevőszék azon a, a jelenlegi auditálási környezet figyelembevételével hozta meg a gazdasági és pénzügyi válság tartós hatásait és a gazdasági irányítás ebből adódó kihívásait is figyelembe vette. A kor, tagállamok kormányzatai mindenütt próbálják a kiadásokat csökkenteni, a cél kevesebből többet elérni. Az európai intézmények jelenleg megújulási folyamaton in, mennek át, új parlamentünk, új szerződésünk és új bizottságunk van. E, fejlemények számos lehetőséget hoznak magukkal arra, hogy az Európai Unió pénzügyi igazgatása is jobb legyen. Tehát többek között a pénzügyi szabályok, a költségvetés és a pénzügyi keretek 2014 utáni pénzügyi terv módosítása 2010 is a számvevőszék szempontjából megújulás lesz, hiszen új eljárási szabályzatokat fogunk elfogadni a tegnapi tanácsban megtörtént jóváhagyást követően, és az új tagok száma is megváltozik. 2010-ben nagyon sok feladatot kell ellátnia a bíróságnak. A, az európai alapok kezelésével kapcsolatban, amelyel a megfelelő változási lehetőségeket használják ki. A bírósági stratégia már tavaly is a bíróság tavaly is, bocsánat, a számvevőszék tavaly is beszámolt már önöknek eh, a munkájáról annak érdekében, hogy növelni sikerüljön a munka hatékonyságát a források legmegfelelőbb eh, kihasználásával. A munkaprogramban eh, szerepelnek azok a jelentések, amelyeket 2010-ben kívánunk közreadni, valamint a az ezévi és a következő évi jelentések is. A számvevőszék rendszeresen áttekinti prioritásait annak érdekében, hogy a forrásokat a leghatékonyabban tudja felhasználni. A programunkból látszik, hogy több területet határozott meg a számvevőszék a 2009-es 10-es évre, valamint 2010-re még a kiemelt célkitűzéseket is. Ezek között a növekedés, munkahelyek, éghajlatváltozás, fenntartható Európa, Európa, mint globális partner és jobb szabályozás témakörei szerepelnek. E kérdéseket a bíróság az auditálási feladatok keretében a különleges, a rendkívüli jelentések, időközi jelentések és a rendszeres jelentések keretében fogja megtenni. Különböző források állnak tehát rendelkezésre az éves jelentéshez és a költségvetés végrehajtásához, valamint az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásához. Ebben a pénzügyi ellenőrzés, a biztosítási jelentések, a, a tevékenységek jogszerűsége és szabályszerűségéről szóló jelentések segítenek hozzá. Tavaly már jeleztük, hogy jelentős előrelépés tapasztalható a rendszeres kifizetések fegyelmezettségében, de meghatároztuk azokat a területeket, ahol a szabálytalanságok szintje továbbra is megmaradt. Az éves jelentéssel kapcsolatos munka a jelenlegi munka előrehaladott állapotban van, és a 2010-re vonatkozó előkészületeket már megtettük. A több éves költségvetés keretében különösen a visszafizetésekre, korrekciókra és támogatásokra figyeltünk. Megkívánunk a 2007-es jelentésben bevezetett struktúrára most először építeni, hiszen ez épp összehasonlítási alapot ad a határon átnyúló és a nemzeti szintű kiadásokra. A számvevőszék elismeri azt is, hogy tovább lehet javítani a hatékonyságot, valamint az éves jelentések érthetőségét, következetességét. Tavaly ilyenkor bejelentettem, hogy a számvevőszék egy szakértői eh, adattárat, eh, listát állított össze azokból a személyekből, akikkel eh, segítségével az értékeléseket tovább lehet fejleszteni. Várhatóan ez a think tank, ez a, a fő gondolkodókból álló kör a munkáját még ez évben megkezdheti. A az ügynökségek, végrehajtó ügynökségek és más intézményekkel összefüggésben is lehetőséget kaphatunk a pénzügyi irányítás javítására, a kockázatok elkerülésére. A kötelezettségeknek való elégtétel mellett a számvevőszék költségvetésével több megfeleltetési ellenőrzést is elkíván végezni. Ez különleges jelentések tárgya lesz. E feladatok kiválasztásánál a számvevőszék több tényezőt vesz figyelembe, kockázatok, a bevétel, illetve a kiadások mértéke, az előző ellenőrzés óta eltelt időszak, a szabályozói működési keretek és a politikai és közérdek. Ami a 2010-es programot illeti, a, azok a prioritások, amelyeket a számvevőszék meghatározott, a következők. A kiadások éves jellege, általány korrekciók és visszafizetések a belső piac emberi tőke, fenntartható energia és a bizottság stratégiája a szabályozói keretek csökkenti, ö, ö, egyszerűsítésére a vállalkozások és állampolgárok érdekeinek megfelelően. Ez lesz a 20. jelentésünk. 2010-ig a, bizottság, a számbevőszék négy jelentést adott ki a, szakkép, a nők szakképzéséről, a török előcsatlakozásról, az európai támogatás az ENSZ szervezeteinek és az EDF támogatása a kelet- és nyugat-afrikai térségek gazdasági integrációjáért. Az elmúlt időszakban további 16 jelentést készített a számvevőszék az alapvető prioritások mentén. A számviteli eljárás, visszatérítések és a közös mezőgazdaságpolitika, infrastruktúra, mobilitási intézkedések, a Leonardo program, a bizottság hatástanulmány rendszere, amelyek egyben a bizottság politikájának alapkérdései a jobb szabályozás elérésének cél érdekében. 2010-es jelentésében a számvevőszék számos olyan feladatot is javasol, amelyre vonatkozóan 2011-ben jelentést kell készítenünk. A a bizottság emberi erőtőke kezelése a kérdésétől a halászati flották túlhalászási kérdésének ellenőrzéseig sok minden tartozik ebbe. A 2009-12-es időszakban javítani kívánjuk a a, rend, a konkrét és különleges jelentések időszerűségét és minőségét. Több jelentés, mint mondtam, már hamarosan várható. 2009-ben összesen 18 jelentésünk indítottunk el. A számvevőszék elismeri azonban, hogy a határidőkön változtatnia kell. Az eljárási rendben rendnek keretében próbálja a különleges jelentések elfogadásának idejét megfelelőben alakítani. A nemzetközi szakértői véleményekkel pedig tovább kívánja javítani a 2010-ben az ellenőrzés irányítási rendszer minőségét és új nemzetközi normák bevezetését eh, támogatni. A jelentéskészítés mellett a számvevőszék véleményeket is eh, lead a jogalkotói javaslatok pénzügyi kihatásairól, illetve egyéb kezdeményezésekről, és hozzájárul az intézményközi párbeszédhez, és a pénzügyi irányítási kérdések körül folyó közvitához. E szakbizottság javaslataival a számvevőszék 2009-re vonatkozóan a rendkívüli jelentésében kiemelte azokat a kérdéseket, amelyekkel a számvevőszék a legnagyobb lehetőségeket, illetve kockázatokat határozhatja meg a pénzügyi irányítás javításának terén. A 2010-es megjegyzéseim tehát ezek voltak, a későbbiekben pedig az elemekre, a további elemeire kollégám fog kitérni. Örülök annak, hogy Bározó elnök a parlament előtti beszédében összefoglalta azokat a kulcselemeket, amelyek alapján az új bizottság munkáját végzi. Ezek között a kiadások minősége az európai többletérték növelése érdekében, és az új pénzügyi eh, terv időszaka alatt az egyik fontos elem. Megértem, hogy ez egy fontos üzleti érdek. Eh, a jobb, az, hogy jobban jobb minőségű a, az Európai Unió kiadásainak szintje és tartalma, az a mentesítési eljárást is könnyíti. A pén- elnök úr, tisztelt képviselők, bizottsági tagok, a, mivel a közalapok mennyisége, a közforrások mennyisége korlátozott az, az Európai Unió költése és kiadásainak sora, azok ellenőrzése egyre fontosabbá válik az intézményeink számára. A Lisszaboni szerződés erősít, megerősítette a parlament szerepét a költségvetés ellenőrzése terén is, és megerősítette az Európai Számvevőszék, mint független külső ellenőrzési szerv szerepét is az Európai Unióban. A számvevőszék már várja, hogy jövőben is együttműködhessen az önök szakbizottságával a kölcsönös tisztelet szellemében, annak érdekében, hogy javítsa és megreformálja az Európai Unió pénzügyi irányítását. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, elnök úr. Van-e képviselő, aki szeretne hozzászólni? Tessék, Greszle asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az elnök úrnak ezt a teljes áttekintést az elmúlt évről, és ö, nagyon sok ö, munkát jelentenek nekünk ezek a külön jelentések. Nem tudom, hogy ennek egyáltalán örülnöm kell -e, majd meglátjuk. De a szemvőszék munkáját nagyra becsülöm. A frakcióm nevében a munkatársaknak szeretnék köszönetet mondani, mert ez nagyon értékes munka számunkra. Most egy kéréssel élnék, szükségünk van a szemvőszék munkájára a jövőben is, hiszen a problémák inkább fokozódnak, mint csökkenne a számuk. Néhány pontra emlékeztetnék, ahol a jelenlegi mostani módszerrel nehézségeink voltak a megbízhatósági nyilatkozat területén, hogy megbízható adatokat kapjunk, tehát meg kellene ezt vizsgálni, hogy hogyan lehetne további információkhoz jutni. És fontos számunkra, hogy ott szabályozzuk a problémákat, ahol vannak ilyenek, így például a mezőgazdasági területen, mert ott a problémák olyanok, hogy Franciaországban és Németországban 0,1-0,3%-os hibaszerzalék van, de más országokban akár 10% fölötti a hibaarány. Tehát jó lenne egy áttekintés hogy ha most bizottsági számokra építünk, akkor jó lenne a számvevőszéktől is egy ilyen dokumentum, hiszen jó lenne tudni, hogy hol vannak problémák a tagállamokban, mert célirányosabban kellene eljárnunk, és ezt több információra van szükség. A szerződés, a jogi alap, ezek ismertek számomra, de azt kellene megvizsgálni, hogy mennyiben tudunk a szemvevőszékre építeni, mert számadatai függetlenek, és a tagállamoktól kapott szemadatok, amikre a bizottság is visszanyúl. Nos, hát én ismerem például Görögország esetét, és minden esetre kétségeink merülnek fel az onnan érkező számadatok vonatkozásában. Tehát arra kérném önöket, hogy az információkat a számadatok megbízhatóságáról, amelyeket a tagállamok közölnek számunkra, hogy ezen tekintetben több információt kapjunk, hiszen a bizalmatlanság miatt ez nagyon, nagy, nagyon szükséges. Ez az első kérésem. Egy második kérés, a tagállami nyilatkozatok mindig is harcmezőt jelentettek számunkra, nagyon sok vita zajlott ezek vonatkozásában. Egy közleményt adott ki, amelyet tudomásul vettünk, egy olyan rendszerre van szükség, amely egymásra épül, amivel tudunk valamit kezdeni, de a tagállamok is. Tehát át kell gondolnunk, hogy a meglévő ellenőrzések és a tagállami nyilatkozatok mennyiben épülnek be a meglévő ellenőrzésekbe. Tehát nem arról van szó, hogy egy további ellenőrzési szintre van szükség, a tagállami nyilatkozatoknak lehet hozzáadott értékük, és nincs értelme, hogyha ezeket nem fogadjuk el. Tehát egy megfelelő szerkezetre van szükség, és a lehető leghamarabb. A szemvevőszék segítségére szükségünk van, célzott segítségére, hogy ezt hogyan lehetne értelmesen kialakítani ezt a rendszert. Kilátásba helyezte, hogy számíthatunk erre, ez szép dolog szeretne kérnénk önt, és erről nem mondott semmit, hogy hogy néz ki a tagállami számövőszékekkel való együttműködés. Azt hiszem ez egy kényes téma, és jó lenne, hogyha erre is ki tudna térni, hogy mennyire terjed ki ez az együttműködés a tagállami számövőszékekkel, és hol tud visszanyúlni ezek munkájára, amikor egy tagállami nyilatot, nyilatkozatot kap, amit senki nem auditált, hiszen ebben az értelemben a nyilatkozat értéktelen nagyon ambiciózus az ütemterve, és felvetődik a kérdés ebben az összefüggésben, hogy talán egy alapvetően más eljárásra lenne szükség, bizonyosan innovatív elemeket kell kialakítanunk, mert a helyzet jelenleg nem jó a tagállami nyilatkozatok vonatkozásában. Már régóta kritikával illetjük a behajtások, a beszedések rendszerét, a szemvőszék alapvetően teljesen más adatokat közöl velünk, mint az Európai Bizottság. Tegnap is eszmecserét folytattunk a regionális biztossal erről, és ez valóban csalódást keltő kép. A szemvevőszéket kértük arra, hogy egy beszedési sémát dolgozzon ki, ezt meg kell vizsgálni, számunkra fontos lenne, hogy egyszerű, megbízható adatokat kapjunk. A kérdés az, hogy mikor számolhatunk ilyen megbízható adatokkal. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Válaszolni tud elnök úr? Köszönöm szépen, és köszönöm kedves szavait is. Igen, hálásak vagyunk támogatásáért, elismeréséért. Hadd mondjam meg, a következőket a különböző megjegyzésekkel kapcsolatban, amiket hallottunk. Megpróbáljuk a forrásokat minél jobban felhasználni. Ha az a célunk, hogy 2010-ben is kiadjuk a, azt a 40 jelentést, akkor látni kell, hogy nehézségek, nehézségeink lesznek. Már ne, de mégis úgy gondolom, hogy meg, meg fogjuk találni a legjobb módját annak, hogy ezeket a jelentéseket eh, minél jobb minőségben elvégezzük. Látjuk, hogy eh, valóban szükség van arra, hogy eh, aktuálisabbak legyenek, tehát idő, az időbeni közelsége megfelelőbb legyen ezeknek a jelentéseknek, és megpróbáljuk valóban azt elérni, hogy ezekkel a jelentésekkel túlműjussunk azokon a programokon, amelyeket a megbízhatósági nyilatkozat is garantálhat. A kérdése, amely arra vonatkozik, hogy a számvevőszék egyre több betekintést, egyre nagyobb betekintést adjon a tagállami problémákra vonatkozóan. Nos, Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy most áttekintsük a módszertant, és ezt értsük meg, mert csak így lehet ezekkel a kérdésekkel hatékonyan foglalkozni. De látnunk kell, hogy ahhoz, hogy e, e bizottságnak még mérehatóbb információt adjunk a e kérdésekhez, ahhoz a mi szakterületünk nem elegendő. Úgy gondolom, hogy a szám, a költségvetés, a mezőgazdasági visszatérítések kérdésében már most fogunk tudni nagyobb betekintést, több információt adni a kötelezettségvállalás, illetve a, a megbízhatósági nyilatkozatokkal együtt. A nemzeti ellenőrző intézmények volt a másik kérdés. Ezzel én még nem foly, fog, ezt nem én indítottam el, ez egy folyamatos feladat semmi új nincs ebben, dolgozunk-e területen, e kérdésben. A kollégám Joseph Panicsi segítségével megpróbálunk megállapodni egy olyan közös felfogásban, amely a biztosítási nyilatkozatokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ezen az alapon dolgozva talán a, saj, a bizottság saját kezdeményezései, saját programja is megvalósítható, hiszen a munkát azonos célkitűzésekre építve végezhetjük. Így sokkal egyszerűbb az európai számvevőszék számára is, hogy a saját munkája szempontjából fontos elemeket összeegyeztesse az önök célkitűzéseivel. Úgy gondolom, hogy kétoldalú formában, konkrét audit munkában kell megállapodnunk. A mezőgazdaság terén például három nemzeti intézménnyel már írásos formában határozzuk meg azokat a módozatokat, konkrét módszereket, amelyek alapján konkrét munkát végezhetünk a mezőgazdaságban, és ez adott esetben a biztosítási nyilatkozatok számára is fontos lehet. Hosszú út áll előttünk, és ezt az utat úgy kell bejárnunk, hogy a nemzeti ellenőrző intézmények, amelyek függetlenek, más alkotmányos keretek között dolgoznak. Nos, tehát ezek munkáját és függetlenségét tiszteletben tartjuk. A nemzeti nyilatkozatok mást jelentenek, mint azok, amelyeket a, az illetékes kormányzati hivatalok, pénzügyminisztériumok szoktak adni. Látni kell, hogy a nemzeti intézked, a Nemzeti Ellenőrző Intézetek által végzett ellenőrzések a belső ellenőrzési rendszerre építenek. 2004-ben a, a 2004-ben beterjesztett egységes auditrendszerre alapozva. Ezek a nyilatok, nyilatkozatok nemzeti szinten kiemelkedőek, ezeket a nemzeti kontextusban kell értelmeznünk. az Egyesült Királyságból valót olvastam például, az Egyesült Királyság nyilatkozatát olvastam legutóbb például, amit az ottani Nemzeti Ellenőrzési Hivatal, a számvevőszék ellenőrzött. És itt is a bizottság számára lehetséges, esetleges visszatérítéseket határoztak meg. Hogyha minden rendben van, de vannak akkor is le, ha még ha minden rendben is van, akkor is lesznek um, egyensúlybeli zavarok a különböző nemzeti ellenőrzések között, illetve különbségek. Az európai kereteket a belső ellenőrzés ösztönzőjeként, ösztönzőjeként kell felfognunk. Az Európai Bizottság Nak ugyanis megvan e területen is a saját felügyeleti szerepe. A nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatban tehát fontos látni, hogy ezeket a nemzeti intézmények e, saját célkitűzéseik alapján állítják össze. Tehát e, ez egy teljesen más e, kategória, mint az, amelyet a számvevőszék készít, a, például a 2007-es véleményében. Nos, hogyha a 2007-es véleményben meghatalmazott feltételek alapján készítik ezeket a nemzeti véleményeket, akkor ezek összehasonlíthatók, és a, a számvevőszék építhet rá. A harmadik szempont, hogy mi a többletértéke annak, hogyha a számvevőszék is végez ilyen munkát, amely akkor, amikor a nemzeti ellenőrző hatóságoknak is eleve a bizottságnak be kell ők a jelentéseiket. Mivel most nézik át a pénzügyi rendszereket, akkor látják belőle, hogy valóban mi lehet a, a többletértéke egy ilyen eljárásnak, mi az a az a plusz, amelyet az éves összefoglaló jelentéseken kívül mi adhatunk. Ezek az éves jelentések a belső ellenőrzési eljárás részének tekintendők, és a bizottság ezek, elsősorban ezekkel foglalkozik. Az Európai Számövőszék ezekre a garanciákra építhet a, ezt követően. Nem szabad tehát ezzel egyetértek, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerekbe további szinteket iktassunk be, hiszen már bizonyos területekben vannak túlkontrollált, túlellenőrzött területek is, a számvevőszék egységes auditálási szempontjának úgy gondolom tehát ez lenne a többletértéke, ez az egyszerűsítés, és ez a plusz a nemzetek fölötti megközelítés. A negyedik elem pedig a visszatérítési rendszer. Ezzel a kérdés nyilvánvalóan az információ megbízhatósága az alapja. Lehet-e garantálni azt, hogy a beszolgáltatott adatok megbízhatók? természetesen a munkánkat nem akarjuk feladni a e területen, de nem helyettesíthetjük a bizottságot, és nem vállalhatjuk magunkra a tagállamok felelősségét sem. Ez az tulajdonképpen, amiből a rendszer összeáll, ezek a szintek. Azt kell biztosítani, hogy az elsődleges felelős szintek az új szerződés értelmében felelősek és ugye teljesen újak vannak meghatározva az új szerződésben, a, kö, a költségvetés végrehajtása során, akiknek az egy, a tagállamokkal együtt kell együttműködni. Ez az és a tagállamokkal együttműködve, ez egy új rész a rendelkezések sorában értelmeznünk kell. Meg kell néznünk, hogy milyen plusz kötelezettségvállalásokat, felelősséget várhatunk el a tagállamoktól. Ez egy új helyzet a bizottság szempontjából is. A kérdés persze az, hogy megnézzük azt is, hogy milyen hatásai lesznek ennek. És átültethetők-e ezek a pénzügyi rendelkezésekbe is? A számvevőszék igenis várja már, hogy megvizsgálhassa ezt a javaslatot, és azok az elemek, amelyekre utaltunk, a nemzeti nyilatkozatok, az, az aktuálisan leadott összefoglalók, mind olyan elemek, amelyeket figyelembe kell venni, és hát nagyon sajnálom, hogy ilyen hosszasra nyúlt a válaszom. Paleszko képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam ezt az előadást, az elnök előadását, és nagy érdeklődéssel olvastam el a 2010-es munkaprogramot. Ehhez szeretnék most hozzászólni. A 2008-as mentesítésről szóló vita keretében Örülök annak, hogy öt prioritást határoztak meg, ez pedig arra utal, hogy léteznek világos prioritások, hiszen hiszen fontosak a prioritások, üdvözlöm külön az új termékek fejezetet. Figyelembe véve, hogy egy e- e- új európai parlament és egy új bizottság állt föl, ezért új ajánlattal állunk szemben is. Innen ered a kérdésem. A 2008-as mentesítésben az Európai Bizottság bírálta azt a módszertant, amelyel a számbevőszék dolgozott. A bírálat egy, a mintavételre vonatkozott. Nem kérdőjelezzük meg a mintavétel jogosságát, de a bírálatot sem. Talán mégiscsak haszon, hasznos volna e kérdésben az Európai Bizottsággal eszmét cserélni. Így tehát Itt tehát az Európai Bizottság véleményét is meghallgathatnánk, elérendő azt, hogy a bizottság ne bírálja a jövőben tovább a módszertant, hanem közös álláspontra jussunk. Értem én persze, hogy is ne érteném, hogy a módszertan hosszú idő alatt alakult ki, és e módszertanban felsejlenek bizonyos tendenciák. Hogyha tehát arra van szükség, hogy a bírálatot továbbá, tovább vizsgáljuk, akkor ezt jelezze a bizottság. Most pedig vegyük szemügyre a kockázat és a marzs kérdését. Úgy gondolom, hogy a kohéziós alap teljesítményében fennállnak eltérések, de más területen ilyesfajta kockázat nem jelentkezik, legalábbis a kutatás eredményei alapján ezt mondhatjuk. Tehát kérdezem, mi az ön véleménye, és hogyan differenciálnak a jogos hibák, a megengedhető hibák között, illetve a nem megengedhető hibák között. Elnök úr, üdvözlöm a több éves költsége tervről mondottakat. Üdvözlendő volna persze, hogyha konkrét projekteket és konkrét tagállamokat is megemlítene ez a bizonyos dokumentum, amelyről beszélek. És így a költségeket megoszthatnánk a tekintetben, hogy egy bizonyos időszakban elköltötték-e vagy sem. Ami pedig az alapok kérdését illeti, 7 milliárd vagy 14 milliárd a becslés a akkumulált becslés. Nos, úgy gondolom, hogy a specifikus kérdések nagyon fontosak, efelől semmi kétségünk nem lehet. De kíváncsi volnék, hogy Gréte asszony, az Gréte asszony mond, által mondottakat ról mit gondol, hiszen fontos a középidős áttekintés, és tisztában kell lenni azzal, hogy mennyi visszatérítésre lehet számítani, illetve látni kell, hogy hogyan használják ezeket az alapokat. Nagyon fontos, hogy az adatok összehasonlíthatók legyenek. Még egyszer megköszönöm, hogy csatlakozott hozzánk, eljött hozzánk, és köszönöm a bemutatóját, köszönöm az előadását. Mások is hozzászólhatnak, és aztán adjuk majd Mekaldeira elnök úrnak a szót Olmeyer képviselő következik. Herr Präsident, Herr Vorsitzender, erst einmal ein herzliches Dankeschön an den... Elnök úr, elnök urak, Köszönöm szépen a számbevőszék elnökének, hogy eljött. Új képviselő vagyok a parlamentben, és örülök neki, hogy az Európai Számbevőszék a parlament átláthatóság irányába tett erőfeszítéseit támogatja. Támogatom a kérdés felvetését is, és a bíróságokkal kapcsolatban, amelyekre javaslatot tesz, egy különleges kérésem volna. Hiszen egy specifikus probléma jelent meg, amely külön ellenőrzésre tarthat számot. A más pártok az érintett bizottságban a más pártok küldöttei foglalkoztak a kérdéssel, a költségvetési bizottságban is foglalkozunk ezzel, de miről is van szó? A SIS-2 programról. Ez a Schengen információs rendszer melyet 8 éve terveznek bevezetni, és ez a szoftver 26 órás próba óra után um, tönkrement. 80 millió eurót fordítottunk erre, 8 éve fejlesztgetjük a SIS-2-t, és mondom megint összeomlott. A bizottság folytatni akarja a sis 2 programozását, azonban ez a bizottsági terv és becsvágy nem felel meg a képviselők elképzelésének. Azt hiszem, hogy itt más pártokból jövő képviselők nevében is szólhatok. Éppen ezért. Azt kérjük, arra sürgetjük és ösztökéljük az európai számbevőszéket, hogy vizsgálja ki, hogyan jöhetett létre ez az orbitális bukás. Vizsgálják meg a közbeszerzési eljárásokat, vizsgálják meg az odaítélt programokat. Ebbe az egész közbeszerzési eljárásban nem vonták be a tagállamokat, pedig 8 éve zajlik a munka. Kollégáimnak megígértem, hogy ezt a kérést elmondom, átadom őnek, hiszen ez egy hatalmas kérdéskomplexum, amelyben nagyon is szükség van arra, hogy feltárjuk a múltat. Remélem, hogy nem tekinti arcátlannak ezt a kérést, hiszen most egy éves programról van szó, de két órával ezelőtt bíztak meg arról, hogy azzal, hogy adjam át ezt a kérést a számvevőszéknek is. Én tekintsen engem csak hírhúzónak. Köszönöm szépen. Köszönöm, ha nincs más észrevétel, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Caldera elnök. Öm, kolléganőmnek hálás vagyok, mert nagyon elegánsan vezette elő ezt a kérést, amelyel engem is megbíztak. Valóban, olyan helyzettel állunk szemben, amely jel nem először foglalkozunk, bár a megbizatás, hogy ezt adjuk át önnek ezt a kérést viszonylag új, néhány órás. De az adatbázisokkal a nagyformátumú adathordozókkal van probléma, és ezzel mondják, a bizottság meglehetősen szerencsétlenül bánik ezekkel az adatbázisokkal. A helyzet, amelyel szembenézünk, tehát nem más, mint az, a helyzet tehát fel, feltárást igényel, és megítélésünk szerint senki más nem alkalmasabb a feltáró munka elvégzésére, mint az Európai Számbevőszék. Igyekszünk az ilyen visszásságokon javítani a bizottságot, felkérni és ösztökélni, hogy változtassa meg ebbéli politikáját. Természetesen a számvevőszék szuverenitását milyen tisztelve, mégiscsak azon gondolkodom, hogy hogyan és miként lehetne az ilyes problémák feldolgozásában intézményeink között egy bizonyos fajta szinergia hatást elérni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a szék mindig, azaz a számvevőszék, mindig nyitott fülekkel, figyelemmel követi a mi felvetéseinket. Az én frakcióm nevében azt mondhatom, hogy a számvevőszék munkáját nagyon nagyra értékeljük, és nagyra értékeljük abbéli hajlandóságát is, hogy ebben a szakbizottságban megválaszolja kérdéseinket. De ugyanakkor az informális beszélgetés előtt is nyitva jön, amikor ötletelhetünk, ötleteket, elképzeléseket cserélhetünk, és megtanulhatjuk, meghallhatjuk, hogy hogyan ítéli meg a számvevőszék, hogyan lehet egy bizonyos területen javítani a munkát. Picit később jöttem, elnézést kérek, de ez azért volt, mert 50 fiatal újságírónak tartottam egy előadást ahol képszerűen fogalmazva azt mondtam, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság um, által kilőtt nyilak a tegezben vannak, hiszen létezik a számbevőszék, amely ugyanezeket a célokat, ugyanezeket a célokra lő, ugyanazokat a célokat követi, hogy a célszót két értelemben használhatom. Talán akkor, amikor az éves jelentést készítik elő, ősszel, novemberben mondjuk, talán akkor hasznos volna egy napirendi pontot beiktatnunk, ahol az elmúlt 12 hónapot áttekintenénk, és a számvevőszék számára a mi szempontunk alapján mutatnánk be, hogy milyen problémákkal foglalkozunk mi. Kádéra elnök úr, nagyon kíváncsi volnék, hogy célra vezetőnek hasznosnak tartaná-e egy ilyesfajta eszmecseré cserebeiktatását. Köszönöm, André Arsen képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kadeira úrnak a bemutatóját, az előadását, ez nagyon hasznos volt. Évek óta a kifizetések eh, az Európai Unió költségvetés költségeinek hibás számítását mindig a szabályok komplexitásával legitimáljuk. Kevés történt ezen a területen az elmúlt években. Kérdésem tehát, hogy az ön munkája során és által minden bizonyal nagyon sok olyan példával találkozott, ahol a szabályokat meg kellene változtatni. Nem volna -e célra vezető és hasznos, hogyha egy kis könyvecskét adnának ki, melyben szerepelnének ezek a példák, észrevételek, és segíthetnék így az Európai Bizottságot, hogy a változtatást végrehajtsák, hiszen perzisztensek, nyakasak és kiküszöbölhetetlenek ezek a hibák. Most pedig megadom a következtetések levonására az elnöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kérdéseket, igyekszem Rövidebbre fogni magam, mint első hozzászólásom során. Liberácki úr. Egy kérdéshez ragaszkodnék mégpedig a számvevőszék világos módszertannal dolgozik, és határozza meg a nemzetközi standardokat, illetve a nemzetközi standardok alapján kerülnek meghatározásra ezek a módszerek. Meg vagyok róla győződve, hogy ezeket a standardokat, ezeket a nemzetközi normákat alkalmazzuk, figyelembe vesszük, módszertanunk, a mintavétel, a sampling tekintetében a mintavételeink megalapozottak. Természetesen szívesen cserélünk eszmét, de egy valamit világossá kell tenni, mi vagyunk az auditorok, és mi határozzuk meg a megfelelő módszereket, amelyeket alkalmazunk a nemzetközi normák alapján. Lejegyeztem. hogy kérik a számvevőszék segítségét abban, hogy a költségvetési sorok megbízhatóak legyenek, és az eltérések eh, ne legyenek zavarúak. Ugyanakkor még egyszer mondom, hogy eh, az adatok szolgáltatása nem a számbevőszék, hanem a tagállam feladata. Tehát ezen a szinten kell tovább dolgoznunk, bár amennyire a mi jogkörünkbe tartozik, vagy hatáskörünkbe tartozik, igyekszünk megfelelni az örök elvárásának. Ezen felül a szakbizottság vagy a parlament valamely kérését örömmel megfontoljuk, arra vonatkozólag, hogy konkrét auditokat, könyvvizsgálatokat hajtsunk végre. Nem először történik ez most is, gondolom, nem is utoljára. Úgy hiszem, hogy ezeket az kéréseket írásos formában volna szerencsésebb beadni, így figyelembe vehetnénk az összes szempontot, és természetesen a saját forrásainkat is megvizsgálhatnak, hogy fennállnak-e vagy sem. Úgy hiszem, hogy fontos az éves találkozók folytatása a Kokobu és a számbevőszék tagjai között. A múltban is találkoztunk, 2009. szeptemberének elején találkoztunk legutóbb, és úgy hiszem, hogy ez a megfelelő időpont, amikor fel lehet vetni a bizottság részéről, e- a Kokobu bizottság részéről, hogy milyen aggályokkal néznek szemben, szembe, és ahol mi is az észrevételeinket megfogalmazhatjuk. Az a vélemény, amelyet Bunnicsi professzor fogalmaz meg, Nos, erre, erre a felvetést az előző Kokubu bizottság elnöke egy ülős során betette föl. Tehát az Európai Számvevőszék nagyon is nyitott a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságtól jövő felvetések irányában. Persze, figyelembe kell venni a kapacitásainkat. Azaz tehát, képviselő úr, a Kokobu és a bírós és a számbevőszék éves találkozóinak hagyományát folytatni szeretnénk magunk is. Utolsó észrevételem pedig két, eh, kérdé, két kérdést kapcsol össze, Liberacki úr és Andersen asszony kérdésére vonatkozik. Jelesül, milyen kockázatokat tud elfogadnia az Európai Bizottság? és hogy a számvevőszék adjon valamilyen iránymutatást. Anderson asszony pedig azt mondja, hogy adjunk konkrét iránymutatást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a hiány, az eltéréseket csökkenteni. Nos, mi példákkal szolgálunk a tekintetben, hogy hol rejlenek a problémák, és hogyan lehet megváltoztatni ezeket. A múltban, illetve a kutatásban a sok Ilyen példa történt, például a hetedik kutatási keretirányelv területén. Javaslatainkat nem egyszer fogalmaztuk meg, hanem visszatérő módon, hogyha a mi javaslatainkat megfogadják, akkor természetesen a bizottság, az Európai Bizottság kezében lesz a jogalkotási kezdeményezés és az önök tisztelt háza az egyik jogkörre rendelkező legislátor, vagy jogszabályokat meghozó és elfogadó szerv. Mondom, elmondjuk, hogy mit tartunk helyesnek, de a felelősök a tanácsban, a bizottságban és az Európai Parlamentben ülnek, illetve részint a tagállamokban is, hiszen az új szerződés alapján a nemzeti parlamentek is a szubszidiaritás keretén belül szóhoz jutnak. Örömmel szolgáltatunk példákat, örömmel adunk inputot, már ezt egyébként a múltban is megtettük, de a számvevőszék egyedül semmit nem tud megváltoztatni. A mi egyedüli hatalmunk abban áll, hogy ajánlásokat fogalmazzunk meg. Természetesen a mi ajánlásaink megbízható számvizsgálói és auditálói bizonyítékokon kell, hogy alapuljanak, de természetesen a jogalkotó intézmények kell, hogy meghozzák a jogszabályokat. Éppen ezért tehát fontos, hogy az közös felelősséggel rendelkező jogalkotó szervezetek szorosan együttműködjenek, és így javítsák az európai költségvetés pénzügyi menedzsmentjének munkáját. Köszönöm. Köszönetet mondunk Caldeira elnöknek a 2010-es munkaprogram bemutatásáért, valamint azért, hogy válaszolt a kollégák kérdéseire. Most pedig térjünk át a napirendünk 20-as pontjára, az Európai Szemvezőszék 1 per 2010-es különjelentése a pénzügyi gazdálkodás ellenőrzésének javításáról. Meg is adom a szót Bonicsi úrnak a szemvezőszék részéről. Uh, thank you, Mr. President, and uh, it's always a pleasure to be here and Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek és eszmét cserélhetek az önök szakbizottságában. Nos, ahogy elnökünk is elmondta, ezen dokumentum mögött rejlő logika voltak éppen, vagy ötlet az önök szakbizottságától származott, hiszen a szakbizottság azt kértem, hogy adjunk észrevételeket, betekintést az új bizottság számára különböző kockázatokról és veszélyekről. Ennek a dokumentumnak, amely csupán egy néhány soros, néhány oldalos, az a célja tehát, hogy biztosítsuk, hogy a, a, hogy a biz, biztosok elolvassák ezt, azért tartottuk röviden ezt a dokumentumot, azért fogtuk rövidre magunkat, mert azt reméltük, hogy így a biztosok maguk is elolvassák majd azt, és nem csak asszisztenseikkel olvastatják el. Itt összefoglaltuk tehát mindazt, amit fontosnak tartunk. Elkezdem rövid prezentációmat, vagy mondjuk magyarul bemutatómat, vagy még inkább előadásomat. Azóta, hogy a bizottság 1999-ben elkezdtem az európai költségvetés elköltésére vonatkozó adminisztratív reformját, a bizottság kitűnő munkát végzett. Természetesen az éves tevékenységi jelentések is e körbe tartoznak, ez egy nagyon fontos elem, de javítani kell ezen az elemen, az éves költségvetési jelentés elemén. A számvevőszék éves jelentéseiben arról számolt be, hogy a bizottság ellenőrző munkája javult, és a hibák szintje általános szinten csökkent. Ez jó eredmény. Ugyanakkor a számbevőszék a költségvetés fontos részeiben még mindig magas hiba százalékról számol be. Az éves jelentésből kimásoltam ezt a diagramot, és a tegnapi eszmecsere fényében talán érdemes volna erről egy vagy két percet beszélni. Hiszen tegnap nem könnyű helyzetben voltam, illetve bizonytalanul éreztem magam. Nézzék csak meg az első oszlopot. Ez a felügyelő és ellenőrző rendszerek általunk való megítélését mutatja. Nos, ezek kulcsfontosságú elemek a tekintetben, hogy a programok jól működnek-e vagy sem, de kérem, vegyék figyelembe, hogy két terület kivételével, amelyek az administratív költségek, ez 6%, illetve a bevételek eh, területén a költségek minden területen csak a partially effektív részint hatékony besorolást kapják. Úgy gondolom, hogy a tagállami szinten fennálló adminisztratív kapacitás figyelembevételével itt hatékony elköltésről kellene beszélni, nem partially effektív, részint hatékony elköltésről kellene beszélnünk, illetve működtetésről. Azaz tehát nem dőlhetünk hátra, nem elégedhetünk meg a e területeken, még sok mindent kell tenni. Nem csak a bizottság feladata állít fenn, hiszen a shared management, a megosztott igazgatás keretén belül a tagállamoknak is nagy feladatuk van. A felügyelet azt is megvizsgálja, hogy az érintett hatóságok hogyan igazgatták és menedzselték a pénzek elköltését és ellenőrzését, és úgy hiszem, hogy itt még nagyon sok feladat áll előttünk. Ezért koncentrált fellépésre van szükség. Nem tudom, hogy mennyibe kerülnek ezek a felügyelő és ellenőrző rendszerek fenntartása, de pénzbe kerülnek, nincs ez ingyen. A kérdés tehát az, hogy megkapjuk a híres hírhet value for money-t, Azaz megéri-e fenntartani ezeket a felügyelő rendszereket, vagy sem? Ha pedig nem, mit kell tenni, hogy megérje? Az éves tevékenységi jelentések betekintést kínálnak nekünk ezen felügyeletek munkájába, de talán célra vezető volna, hogyha óvatosabbak is volnánk, hiszen a betekintés néha meglehetősen optimistára sikerül az mi éves jelentésünk, az idei éves jelentésünk arra kérdez rá, hogy vajon jogos voltam fenntartásokat megfogalmazni az éves tevékenységi jelentés kapcsán, vagy nem gondoljanak ugye Görögországra. Úgy gondoljuk, hogy egyelőre nem áll rendelkezésünkre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy ezt megtegyük. Úgy gondoljuk tehát, hogy az éves tevékenységi jelentés nem um, teszi ezt lehetővé. Tudom, hogy a parlamenti küldöttséget küld el Görögországban, és fontos volna ellenőrizni, hogy az Ajax rendszer mennyiben működik, mennyire kerül, mennyiben került alkalmazásra. Nos, hogyha ezek a rendszerek működnek, kedves képviselőhölgyek és urak, akkor Persze megfogalmazhatunk további elvárásokat, de hogyha a rendszerek nem működnek, nem kapjuk meg a visszajelzést. Éppen ezért úgy gondolom, hogy erre a kérdésre kell koncentrálni. A második oszlopban előrelépéseket értünk el, különösen a mezőgazdaság területén. Természetesen új kihívásokkal állunk szemben, új tagállamok került, úsztak be a képben, és talán arra is szükség van, hogy az ezen területeken és ezen országokban működő rendszerekre jobban koncentráljunk, biztosítandó, hogy a szabálytalanságok feltűnjenek. A kohézió természetesen, itt azt mondjuk, hogy 5% fölött, de a fejezetben 11%-ról beszélünk. Nos, mindig aggaszt az, hogy amiről beszélünk, minimum 11 százalék statisztikai értelemben. Statisztikai értelemben tehát nagyon nagy valószínűséggel állunk szemben, hiszen legalább 11% százalék nem került kifizetésre, és ugyanilyen eredményeket kaptunk tavaly és tavaly előtt. Persze, ez a 2000-2006-os programidőszakra vonatkozik, és a SZIA területén is a két kifizetése kétharmada ezen programidőszakra esik. Természetesen nagyon kíváncsiak vagyunk a bizottság minidas vizsgálata eredményére. Ne nevezzük ezt persze minidasznak, ehm, hiszen a bizottság nem egy külső auditor, de ennek ellenére a elnevezésen túl, hogy minidasznak hívják, ez egy kitűnő elemzés, amelyben a minta, az új programozási időszak mintavételei alapján eh, állapítják, jutnak eredményre, tavaly májusig természetesen, Ilyen módon nagyon korlátozott, vagy legalábbis korlátozott az eredmények mélyreható volt, de az új programozási időszak, hiszen itt már új szabályok is érvényesülnek, az új programozás, programidőszak ezért sok reményel tölt el bennünket. A bizottság megragadta a kezdeményezést, és azt mondta, hogy látni szeretném, hogy hogyan működik, és hogyan működtetik ezt a rendszert. Nagyon komoly feladat ez, de ennek ellenére mindenkit óvatosságra intenék, hiszen itt csupán májusig vonatkozik ez, a különböző tranzakciókra vonatkozik, a financial engineering-re, amely általában nem olyan problematikus, azután 15 olyan országra is kitértek tagállamra, akik megfeleltek az elvárásoknak. Tehát ettől a vizsgálattól nem hiszem, hogy nagyon egetrengető eredményeket lehet várni. Óvatosnak kell lennünk. Persze, nagyon örömteli volna, hogyha fontos kérdéseket feltárnának éppen ezért, arra biztatom a bizottságot, hogy a teljes évre vonatkozólag ismételje meg a vizsgálatot, szélesebb spektrummal, nagyobb részletező fellépéssel, és ez lehetne az éves tevékenységi beszámoló számszerű inputja. Ugyanakkor, amikor az auditálási területen problémák merülnek fel, akkor gyakran az úgynevezett focused testing, vagy fókuszált tesztek rendszerét használjuk a fókusz, a figyelem gyúpontja egy országra, egy programra is vonatkozhat. Azonban ez a fókusz testing, tehát ez a gyúpontba összegyűjtött vizsgálat a problémákra vonatkozik. És úgy gondolom, hogy a főigazgatók éves tevékenységi jelentésük során igenis használhatják ezeket az eredményeket, hiszen egy sor auditot lefolytatunk, de néha bizonyos területeken problémák jelentkeznek. Például a strukturális alapok új programozási időszakra vonatkozó ellenőrzése ilyen eh, ellenőrzés volt, és ezzel egyebiránt egy-két kérdést is megválaszolható. Gressel asszony például azt mondta, hogy azt szeretnénk, hogy a számvevőszék lehetőség szerint több információt adjon nekünk, függött, független attól, hogy ez tagállami információ vagy nem. Nos, hát ezt nagyon nehezen tudjuk megtenni, hiszen korlátozott forrásokkal és eszközökkel rendelkezünk, de ennek ellenére az igazgatás a menedzsment számára ez fontos feladat. Hiszen így tudják jobban figyelembe venni, hogy mi történik az alapok országba való utalása során, illetve megfogalmazhatják, hogy milyen javító intézkedésekre van szükség. Területek, melyeken nagy a rendellenesség, a kohézió, a kül és a fejlesztés és bővítési területek. A kutatás területén kevésbé áll ez fenn, mármint hogy nagyon sok a rendellenesség, és meglepetésszerűen a vidékfejlesztés is előrelépéseket mutat. Hát ez nagyon jó, ez nagyon örömteli, de még mindig nagyon magas a rendellenességek száma. Néhány sorban össze akartuk foglalni, hogy melyek a rendellenességek, a nem jogos kifizetések, a költségek túlvallása vagy túlzott bevallása, a szabályok, a fizetési feltételek bennem tartása, illetve a közbeszerzési szabályok figyelmen kívül hagyása. Minden országban, minden tagállamban szerepel közbeszerzési szabály, közbeszerzési törvények. Felmerült tehát a kérdés, hogy miért jelentene problémát az EU alapokból végrehajtott közbeszerzés, ha már amúgy is van egy közbeszerzési törvény minden tagállamban. Nos, hogyha megnézik a strukturális alapok vizsgálatát, melyet végrehajtottunk, kiderül, hogy ez az egyik terület, ahol sok probléma jelentkezik. Milyen két okot mutatunk ki? Egyrészt a kockázat, a kedvezményezett szintjén jelentkező kockázat ellenőrzésére vonatkozó rendszer hiányosságai, másrészt pedig a jogosultsági szabályok komplexitása. Ez a két ok, melyet kimadhatunk. Kedves kollégák, nagyon komplexek ezek a szabályok. Tegnap a spanyol miniszter azt mondta, hogy nem lehet túl egyszerűsíteni ezeket a szabályokat, hogyha nem akarjuk elveszíteni azt a lehetőségünket, hogy specifikus eh, felhasználásra szabályozzuk, irányítsuk az alapokat. Másrészt néha felmerül bennem, hogy ha túlontúl komplexek a szabályok, elérhetőek-e még vajon a célok, melyeket kitűztünk magunk elé. Úgy hiszem, tehát van itt min elgondolkozni. Hogyan lehet az irregularitásokat, vagy a szabálytalanságokat csökkenteni? Az éves tevékenységi jelentés fontos szerepet játszik ebben. Kitűnő fejlődés tanúi voltunk. Külön örömteli, hogy a főigazgatók ilyen éves tevékenységi jelentést kell, hogy írjanak, de néha fennáll annak a veszélye, hogy túlontúl optimistára hangolják a jelentéseiket. Például a görög Ajax ügy, melyet említettem. Mielőtt az eredmények bejöttek volna, már a fenntartásokat visszavonták, pedig a valóság ennek ellentmond. Másik lehetőség, hogy a visszanyerési mechanizmus pénzügyi korrekciós elemeit javítsuk. Nos, az egyetlen auditált becslések azok, amelyek az annual accountokban szerepelnek, az éves eh, könyvekben szerepelnek. Ezek az éves elszámolások sokkal részletesebbek, mint a múltban, és gyakran a tagállamoktól származó információ hiányában kerülnek összeállításra, így felmerül az átfedések veszélye. Úgy hiszem ennek ellenére, hogy a bizottság az ide információkat javította. Másrészt fontos, hogy a visszaszerzések, a visszanyerések megbízhatóbbakan működjenek, tehát úgy hiszem, hogy itt van még mit tenni. Nem csak arról van szó, hogy a bizottságot akarjuk bírálni, hiszen jó munkát végez a bizottság, de hogy magyarul mondjuk a nap végeztével, amikor tehát um, a visszatérítések uh, korrekciójáról van szó, akkor mégiscsak fennáll a bizonytalanság a számadatok megbízhatósága tekintetében. Ezért arra ha lehetséges, arra biztatnék mindenkit, hogy mindenki, aki ezen a területen dolgozik, hasonló számadatokkal dolgozom, mint az auditál számazatok. Tegnap valaki azt kérte tőlem, hogy kommentáljam ezeket az agregált számadatokat. Mire azt mondtam, heves válvonogatás közepette, hogy Ezeket az agregált számokat most látom, most hallom először, hogyan is válaszolhatnék ezekre, hogyan is szólhatnék hozzájuk. A könyvekben auditált számok vannak, ezek a legmegbízhatóbb számadatok, éppen ezért fontos, hogy prudensen járjunk el. További lehetőség az ellenőrzési az ellenőrzési költségek információjának minőségét kell javítani. Nos, kedves kollégák, ez az egyik legnagyobb hiányosság jelesül, hogy nem elég figyelmet fordítottunk arra, hogy mennyibe is kerülnek az ellenőrzések, és mi a céljuk ezeknek, hogy módosítsak a programot, vagy upgrade-olják, frissítsák, frissítsék, és mi történik akkor, hogyha túl drágák ezek az ellenőrzések? Azt hiszem, hogy akkor is lehet javítani a helyzetem. az ellenőrzések költségének eh, módosítása tehát nagyon fontos. Következő észrevételünk fontos, hogy a szabályok módosításánál figyelembe vegyük eh, az egyszerűsítési célokat. A következő diagramon pedig jól látható, hogy miről is beszélünk. Van egy hiba kulcs, egy hiba százalék, és van két um, um, erőhatás. Egyrészt fontos, hogy uh, csökkentsük a felügyeleti rendszer javítása által a hiba százalékot. Mindez azonban nem jelenti ezt, hogy több ellenőrzést hajtsunk végre, hanem ugyanakkor a megfelelő ellenőrzést kell hathatósabban, jobban végrehajtani. És így hatékonyabban tudnánk fellépni. Másrészt pedig a különböző költség, ellenőrzési költségek is variálódnak. Tehát nyomást kell gyakorolni ilyen szempontból. A másik nyomásnak a másik oldalról kell érkeznie. amelyel mindezt helyreállítjuk. Ez pedig azt jelenti, hogy jobb irányításra van szükség alapvetően, jobb alkalmazásra. Nem csak jobb információt kell kapjunk ehhez, hanem biztosítanunk kell azt is, hogy a visszatérítések nem pusztán elrendelések. Az egyik problémám pontosan az, hogy a visszatérítésekre vonatkozó elrendelések már megszülettek, de a visszatérítésre tulajdonképpen Hát, hogy is mondjam, nem igazán tesznek különbséget az emberek. Ami minket érdekel, az a tényleges visszatérítés, a visszatérítés elrendelése, az természetesen érdekes, mert az azt mutatja, hogy hol lát problémát a bizottság, de amit kiadnak végül, az az sok mindent jelenthet. Projekteket vonhatnak vissza, felválthatnak más projektekkel, ami aztán oda vezethet, hogy kiadják a, a visszafizetési elrendelést. Tudjuk, hogy rengeteg dolog történik, de hogy pontosan micsoda, mivel lehet ezt a képességet felszínre hozni, azt nem tudjuk. Nem egyszerű ez a megoldás. Nem mondjuk azt, hogy mindezt egyik napról a másikra meg lehet valósítani, kedves kollégák, ez időt igényel. Mi a mezőgazdaságban is hosszú időre volt szükség ehhez. Legalább 6 vagy 7 évre, amikor a az irányítási rendszereket javítani kezdték, újakat bevezettek, és végül mire hatása lett. Az, tavaly tapasztaltuk először ezeket a hatásokat, persze nem lehetetlen. Ha elérjük, akkor az nem jelenti persze azt, hogy örökre meg is marad a pozitív hatás, hanem ezt nyomon kell követni, irányítani nagy óvatossággal, különösen a kockázatos területeken. A nagy kockázatú országokban például a korábbi érvem, amikor azt mondtam, hogy fókuszált, eh, célirányos értékelésre, célirányos ellenőrzésre van szükség. Amit eh, eddig elvégeztünk, az is itt van ebben a dokumentumban, megvizsgáltuk a jelentéseket, megnéztük, hogy milyen elemeket lehet kiemelni belőlük, átvenni a gazdaság hatékonysági kritériumai szerepelnek ezek között, amit a szerződés is említ, nagyon gyakran a rendkívüli jelentésekben, a külön jelentésekben is benne van ez, ami, ahogy mondtuk, óriási nyomást jelentett a tárgyalásokra. Megpróbáltuk összefoglalni a főbb kérdéseket ebben a dokumentumban, és talán érdemes végig menni rajtunk. A kiadási programok. Általában Véleményünk szerint ezek nem adják azt, amit európai többletértéknek nevezünk. Ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani erre a, az ideára. Az EU alapok végül is nem a nemzeti alapok felváltását szolgálják, hanem annál többet kell, hogy jelentsenek. A céljuk európai többletérték teremtése ezzel foglalkozni kell, ezt határozottan meg kell, le kell írnunk, és definiálnunk erre, figyelni kell. Nem egyszerű dolog. Talán még nem volt kellő figyelem. A bizottság az irányítók számára, a parlament számára ez rendkívüli munkát igényel, újra kell ezt az elemet értékelnünk. A második dolog. Nagyon sok program cél túl széles, nem világos, néha önmagában is ellentmondó. Amikor ezeket összehasonlítjuk, amikor megnézzük az eredményeket, akkor arról is elkezdünk gondolkozni, hogy miért így határozták meg a célt, hát ez így nem elérhető. Ez is egy probléma. Nem világos a beavatkozási logika a tevékenységek a finanszírozott tevékenységek és a, a megcélzott eredmények között. És természetesen a jogosultsági kritériumok néha igazolhatatlanok. A szerepek, feladatkörök nem világosak, különösen a közös irányításnál és fejlesztési támogatásoknál a hiányosságokat nyomon kell követni, az értékeléseket ugyanúgy. De sokszor nem megfelelő a dokumentáció és a tájékoztatás a közös igazgatás területein, beleértve a nemzetközi szervezeteket is. Mi az, amit tennünk kell, hogy rövidre fogjam? Fontos az európai többletértéken elgondolkozni. A parlament úgy gondolom meg kellene, hogy fontolja ezt az elemet nagyon jó útmutató irányelv lehet. A bizottság részéről, Barózó elnöktől hallottuk, milyen érdekes tényező ez akkor, amikor az intervenciókat tervezzük vagy revidiáljuk, akkor fontos, hogy a célkitűzések világosak legyenek az egyszerűsítésre, a valósághűségre, átláthatóságra és beszámoltathatóságra, és figyeljünk egyszerű szavak, de nagyon fontosak. És a bizottság ex ante értékelési gyakorlatát tovább kell a hatástanulmányok megszerkesztésével együtt erősíteni. Nagyon fontos ez. Nem sok nemzeti hatóság elvárásai között szerepel ez. Viszont tény, hogy EU alapokról van szó, EU forrásokról, és ezt a szempont éppen, szempontot éppen ezért nagyon fontosan ki kell emelnünk. A költségvetés áttekintését végig kell vinni az új pénzügyi terv előkészítése során. Meg kell határozni, hogy a költségvetés és a kiadás minő, a, költ, a költés minőségét javítsuk. Inkább az eredményre, mint a, a hozzájárulásokra, az inputra kellene figyelni. Ahogy hallottuk legutóbb a biztostól is, nagyon fontos elemez és ez egy új orientációt is jelent már. A helyet, hogy a számlákra figyelnénk, az eredményre kell figyeljük. Természetesen észszerű költségek és megfelelő hatékonysági szint mellett. Okos szabályozás. Barózó úr használta ezt a kifejezést korábbi beszédében valamikor, és eh, tényleg okos szabályozásra van szükség gyakran azt hiszem, még nem vagyunk eléggé ügyesek ebben. És természetesen a, a tűrhető kockázat elvét tovább kell fejlesztenünk. Meg kell tehát nézni a költségeket, a, az, a hasznot, és azt, hogy hol vagyunk a kettő között. A következő lépés pedig az, hogy megnézzük, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy egy magasabb szintre, jobb mérleg alakuljon ki a költségek és a haszon, az abból származó haszon között. Az ellenőrzés nagyon fontos eltéren, és tulajdonképpen, kedves kollégák, ez az összefoglalója annak az igen rövid dokumentumnak, amelyet a bizottság számára készítettünk elő. Reméljük, hogy megfelelő irányelveket tartalmaz ez az új bizottság számára, és már nagyon várjuk a hétfői találkozót velük. Köszönöm. Grazie, apriamo la discussione. Köszönöm, megnyitom a vitát, Gressle asszony. Köszönöm szépen, Bonicsi úr. Azt hiszem, hogy ez az egyik legutolsó fellépése itt körünkben hiszen már nem kap megbízást. Köszönetet szeretnék mondani, ezzel szeretném beszámolat kezdeni, hiszen sikerült önnek az éves jelentéseket sokkal szemléletesebb és sokkal érthetőbbé tenni. Kinyitotta a szemünket, felnyitotta a szemünket a problémákra, amelyek megjelennek a költségvetés irányításában, és ezért köszönetet mondanék. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Tegnap volt ez a rövid eszmecsere, a regionális főigazgatóság képviselőjével, milyen magas a jogellenesen kifizetett pénzek összege. 2008-ban ez 2,7 millió euró volt, hogyha jól emlékszem, a struktúrás alapokból kifizetett pénzekre gondolok. Tehát kérdés az, hogy van egy számadat e vonatkozásban, és ha van ilyen, akkor mi a helyzet a vissza az újrabeszedésekkel, tehát a jogellenesen kifizetett pénzösszegek újrabeszedésével, az áttekintésében, és mennyit szedtek be ebből ténylegesen 2008-ban? Tehát legalább egy áttekintést szeretnénk erről nyerni, hiszen a 2006-os statisztikák ismertek számomra, és különböző számadatokat tartalmaznak, attól függően, hogy kit kérdezünk és melyik dokumentumban nézünk utána. Hogyan lehetne ezt a rendszert javítani, ami nagyon fontos lenne. Minél hosszabb ideig foglalkozom ezzel a területtel, annál inkább tűnnek fel ezek a következetlenségek, a tanács a főfelelős ezért. Már öt éve vitázunk ezen, és alig vannak előrelépések. Például alig van szankció szankciós rendszer, amely megérdemelni ezt a nevet, például itt van Bulgária esete, hiszen Bulgária alig vesztett el ilyen támogatásokat. Tehát egy olyan rendszer, amely arra helyez súlypontot, hogy ne, nem elég szigorú a tagállamokkal szemben, ez nem ö, alkalmas. Itt van például Dél-Olaszország esete, illetve problémája. Kérdés az, hogy miért van ez így. Nem voltunk elég határozottak, hogy valóban ö, megvizsgáljuk ezeket az ügyeket. A tagállamok soha nem kell, hogy következményektől féljenek. Ez a helyzet Görögországgal is hiányoznak az országok cselekedetei nem vannak maguk után következményeket. Hogyan látja ön ezt, és mit tehetnénk? Érdeklődéssel vettük tudomásul, hogy a külön jelentések, hiszen vannak külön jelentések az éves jelentéshez kapcsolatban. az el, a következő öt évet nem szeretném azzal tölteni, amivel az elmúlt öt évet töltöttem, tehát hogy állandóan azt állapíthatjuk meg, hogy ezen cselekedeteknek nincsenek következményeik. Elnök, köszönöm, Greszla asszony. Van -e valaki más is, aki hozzá akar szólni? Liberacki úr, tessék. Köszönöm. Nagyon röviden. Bonicsi úr beszámolója után kicsit zavarban érzem magam hogyha valaki elhagyja a posztját, akkor az fontos, hogy nagyon sok valós adat birtokába kerüljünk, de kell, hogy pontosan önnel történik ez, Bonicsi úr. Megnéztük ezt a két oszlopot a táblázatban, és kérdésem, hogy jól értettem-e, hogy még várják a mentesítést a bizottság világos programját várják-e a javulások tekintetében, jól értettem? Ajala asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm. Bemutatta, hogy milyen örökséget hagy az utódjára. Hatalmas nagy kérdések merülnek fel, mert felmerül, hogy mi az Európai Unió politikájának hozzáadott értéke, és megfordítom az ön kérdését. Elmondta, hogy nincs túl sok hozzáadott érték. Hát akkor mi is a hozzáadott érték? Mindig az volt a célunk, hogy ezt a hozzáadott értéket valamennyi szakpolitika területén a lehető legjobban meghatározzuk, így például a közlekedés területén is. mindenki az országok központi részén eszközöl befektetéseket a határokon kevésbé. Ön alapvető szempontokat vetett fel, egyes szakpolitikák ismételten tagállami szintre való utalását, és itt említhetem a kohéziós szakpolitikát is. Kérdezzem, hogy milyen a tapasztalat ezen a területen, és milyen örökséget hagy. El tudnám mélyülni ezekben a kérdésekben. E, itt van a hozzáadott ért érték kérdése, amely a mi tevékenységünk sarokköve kell, hogy legyen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, e, és tulajdonképpen csatlakozom ahhoz, amit a kollégák mondtak, hogy mennyire sajnáljuk Onicsi úr, hogy itt hagy minket. A munkacsoportunk E bizottságban el kell, hogy ismerje, még ha nem is marad jelenlegi pozíciójában azért eh, remélhetőleg tanácsára továbbra is eh, támaszkodhatunk alkalmanként. Személyesen hadd mondjam el, hogy van egy kis magánmúzeum, magánmúzeumom idézetekből, amit eh, szívesen veszek elő, akkor, hogyha valaki nagyon szépen, metaforikusan vázol egy problémát, és az ön csodálatos mondatával az egyszerűsítés nehéz, a simplification is difficult, nyilvánvalóan bekerült ebbe a múzeumba szeretnék ehhez csatlakozva néhány dolgot mondani. A hiba kvóta csökkentése, amivel küzdködünk, nos egyértelművé tette, hogy két oldalról kell támadást indítani, kvázi egyrészt csökkenteni a hiba arányt, itt az egyszerűsítés valóban lehet kiinduló pont, másrészt pedig növelni kell a visszatérítési, visszafizetési rátát, ezt nem kell elmondjam a, mi a véleményünk erről, a kollégák már említették, de emellett fontosnak tartanám azt is, hogy ebben a körben talán még egyszer mondja el nekünk az egyszerűsítésről, a, a kimeneti oldallal kapcsolatos egyszerűsítési elképzeléseiről. Köszönöm. Bonicsi úrnak adom meg a szót a végkövetkeztetésekre vonása céljából. Uh, quite a few challenging questions here. Hát valóban, embert próbáló kérdések ezek. Visszafizetések. Mennyit fizettek ki tévesen? Hát ez egy nagyon komplex, kérdés, vagy legalábbis a válasz az. Nos, mi megnézünk egy adott évet, megvizsgáljuk, hol vannak a hibák, megbecsüljük pénzügyi hatását, és aztán extrapolálunk az egész területre vonatkozóan, amelyet elemeztünk. Ezt naptári éven belül végezzük. Tudjuk, hogy több évesek a programok. És vannak olyan időszakok, amikor egy későbbi szakaszban korrekciókra kerül sor, de az ilyen jellegű elemzésekbe ez nem kerülhet be. Ez az oka annak, hogy a visszafizetésekre vonatkozóan adatokra van szükségünk. A bizottság ugye helyesen mondja azt, hogy ez több éves program, de a több évesség ténye és a, annak a hatása öm, ködös marad. Két és 500 millió között van a visszafizetés a kohéziós alapnál, ez több száz, jó néhány száz millió, ha megnézzük a, a számlákat, nincsenek itt az adatok, de ha megnézzük a 2009-es kohéziós vagy regionális területeket, ott mintegy 900 millióról van szó, amit átnéztünk. Messze persze azoktól a milliárdoktól, amikről néha hallunk. Úgy gondolom, hogy sokkal óvatosabbnak kell lenni éppen ezért arról, hogy milyen számokat mondunk. ne felejtsük el azt sem, hogy ugye azt mondtuk legalább, legalább, tehát minimum. Ez a statisztikai mm, bizalmasan kezelhető határérték. A tényleges összeg nem ez. Ha megpróbáljuk a statisztikai becslés szélső értékeit egy érték meghatározás alapjának használni, nos hát ha ezt tennénk, akkor nem biztos, hogy bölcsen járnánk el, és ezért mondtuk a jelentésben, hogy legalább 11 százalék. Nem fix számot mondtunk, hanem azt mondtuk, hogy idén mint egy 26 milliárdot tekintettünk át. Hogyha ugye az emberek kiszámolják a 26 milliárdnak a 11 százalékát, bár a számvevőszék nem tette meg mert hogyha meg kellene becsülni az összeget, akkor lehet, hogy más léptékekre jutnánk. De nem tudtuk a kellő részletesség hiánya miatt ezt a becslést mi meghozni. Ahhoz, hogy egy becsült értéket mondjunk, ahhoz sokkal több munkát, sokkal bonyolultabb formában kell elvégeznünk, és nem igazán mondanám, szívesen azt mondjuk, hogy 2,6 milliárd. Tehát figyelembe kell venni a több évességet, a visszatérítést, és legalább, és nem a, nem a minimum összeget. Úgyhogy, kedves kollégák, ugye a, a becsült értékek, széls, a szélső értékek, ezt publikáljuk, de hogyha um, euróban számszerűsíteni szeretnék ezt, akkor igazából én haboznék ezt megtenni, és ennek technikai okai vannak, lehet, hogy egyszer majd el tudom mondani, hogy mik ezek. De a kihatása mindenek természetesen az, hogy voltak olyan összegek, amelyeket kifizettek, bár nem lett volna szabad. Nem tudjuk, hogy mikor, nem tudjuk, hogy pontosan mekkora. A korábbi programozási időszak nyilvánosságra hazatali időszaka még nincs itt, mások voltak a szabályok, és amúgy is a korábbi nyilvánosságra hazatali szabályok sem voltak olyan szigorúak. Ez az oka annak, hogy a diagramban némi nyomást élesz, éreztem a visszafizetéseknél, mert ami, amit mi adatként megkaptunk, az nem elegendő ahhoz, hogy megmondjuk, az számszerűsítsük a 11 százalék, legalább 11 százalék nagyjából az a sáv, amelyben még a dolgokra kimondható, hogy nem működnek helyesen. Valóban, ahogy mondták, várni kellene. Elmondtam legutóbb is már, idén már jobbak vagyunk, mint múlt évben. Illetve fejlődés volt az előző évhez és az az előzőhez, vagy az azt megelőzőhez, kéhez. Vajon ez a fejlődés kielégítő-e? Hát különböző véleményünk lehet erről. Én azt mondanám erre, hogy hát hogy is mondjam, az eredmények már azt mutatják, hogy a leglényegesebb változások megtörténtek, és ez pozitívum. A kérdés az, hogy vajon mondjuk egyszerre azt, hogy jó rendben van, folytatjuk a további fejlődést, javításokat, visszafizetéseket, vagy pedig adott esetben kérjünk -e egy tervet arról, hogy hogyan fog az évek során a helyzet változni. Nos, kedves kollégák, hogyha azt gondoljuk, hogy ha kivárjuk az év végét, akkor megkapjuk a kész megoldást, hát úgy gondolom, hogy ez talán irreális. A megoldás az komplex, többrétű, vagy több rétegű, több tagállam, illetve az összes tagállam, 27 tagállam részvételét igényli, a közös irányítást, és olyan helyzetre van ehhez szükség, amelyben legalább még két évig az egyszerűsítés folyik. De, mint mondtam, az egyszerűsítés az ne, bonyolult ebben a környezetben meg le, el is lehetett mondani, hogy miért nem lehetett az egyetemek kutatási szabályait egyszerűsíteni. Mondtam, hogy a minisztereknek volt egy bizottsága, megnézték a kutatási projekteket, kockázatos a kutatás, de a bizottság elhatál, elhatál, döntött az allokálható összegekről. Az EU rendszerén belül a dolgok ugye most változnak, de a dolgok olyanok, mint hogyha az összköltségeket lehetne az általános költségeket lehetne visszaigényelni. A kutatási részlegeknek vannak általános költség, van általános költsége, persze, nyilván, de az általános költségnek a lehető legnagyobb részét akkor az EU forrásokkal e, fedeztetném, mert akkor a kockázatot máshonnan lehetne. De a rendelkezések megmondják, hogy mit kell, hogy tartalmazzon, illetve milyen kapcsolatban kell, hogy álljon az általános költség a kutatási projekttel. De van ugye X összeg a, a, az általános költségekre, és hogyha mondjuk 10 ezer eurónk van, és abból 7 ezer az általános költség, akkor a dolognak semmi értelme. Úgyhogy most más módszert vezettünk be arra, hogy mindezt lehetővé tegyük, még a szociális alapoknál is hatalmas változások vannak a mérőpontokkal, összehasonlítási alapokkal, határértékekkel. Persze lehet, hogy kicsit bonyolultabb a, rendszer, mint hogyha számlázással működnénk, de van, amikor kevésbé az. Kállász biztos úr is mondta, hogy a tanácsnél, ugye, elkezdünk arról beszélni, hogy X meg Y országban az egyetem kutatási költségei még, és a harmadik országban még és hogy ezek nem összehasonlíthatók, nem használhatók ugyanazok az összehasonlítási alapok, az egyik magas költség, a másik alacsony költséggel dolgozik, és akkor már az egyszerűsítés itt kezd bonyolultá válni. Ahelyett, hogy eh, átlagokat eh, hoznánk, mondjuk kettőt, a, egyet az alacsony költségre, egyet a magas költségre, azt mondják, hogy nem, akkor a számlák, a beterjesztett anyagok szerint ez meg ez van. És ez az egész oda vezet, hogy kinyílik a kiskapu a szabályok megsértése előtt, és mi bizony zuhanunk egy nyitott kapu csapdája. És akkor minket ellenőriznek, és kész, kitörjük a nyakunkat. Mi ez, csalás? Az esetek többségében nem, mert amikor a, a csalás gyanúja felmerül, akkor azt az Olafnak küldjük. De jó, hogy van ilyen? Nem, hát persze, hogy nem, hiszen végül túlzásokhoz vezethet mindez, illetve nem elfogadható követelésekhez. Invenciózus hozzáálláshoz, mert azért ugye az ember az egy invenciózus lény, és nem túl nehéz megtalálni azokat a módokat, amikor az alapok megtérülését maximalizálhatjuk. Ez egy alapvető gazdasági elv, az emberek ezt csinálják, maximalizálják a befektetett forrásokat. Persze EU kontextusban ez gondot okozhat, mert el, előfordulhat, hogy olyan helyzetbe jutunk, hogy a, a világos üzenetek hiánya miatt ezt az egészet úgy értelmezik, mintha már megint pénzt pazarolnánk. Lehet persze, hogy pénzpazarlás is ez, mert egy sor pénzt költünk az ellenőrzésekre, és mégis bajba jutunk. Még a tanács szintjén is az egyszerűsítés egy nagyon bonyolult egyensúlyozási művészet, amivel megpróbáljuk a különböző javaslatokat tartani, amivel a helyzetet javíthatjuk. És eljutottam az utolsó gondolatomhoz. A kimeneti oldal, az output, az eredmény. A különleges jelentésünkben erről szóltunk. A külön jelentésünkben a gazdaságra, hatékonyságra és a hatásos tevékenységre összpontosítottunk. A hatásos e, tevékenység azt mondja, hogy a meghatározott célokat elértük-e a kimeneti oldalon, amit előállítottunk. Tehát mi tehát elértük-e a célt azzal, amit ráfordítottunk. Ezek olyan példák, amikor azt mutatjuk, hogy ahelyett, hogy a számlákra, a százalékokra figyelnénk, megengedhető költségekre, mit szabad, stb. stb. Ehelyett tehát arra összpontosítunk, hogy mit akarunk elérni. En, e, ennek egy becsült költségével dolgozunk, amúgy is közös irányításról van szó, és az Európai Unió ilyen körülmények alapján azt mondhatja, hogy mondjuk a projekt 10 millió euró volt, az EU részarány 6 millió, a versenyeljárásoknak megfelelően, és akkor ennyi. Ha többe kerül, akkor azt annak az országnak kell valamilyen módon kezelnie, a hatóságokra nyomást gyakorolnia. Hogyha pedig kevesebbe kerül, akkor hát hány projekt kerül kevesebbe, mint ahogy megtervezték. Mondjuk egybe-kettőbe belebotlottam több száz projekt közül, amit láttam, mondjuk 1000-1300 tranzakció van évente, amelyet megvizsgál a számvevőszék, de meg kell, hogy mondjam, hogy szinte soha nem fordult elő az a probléma, hogy a költségek alacsonyabbak voltak. Most ez nagy változásokra van szükség? Hát egy bizonyos értelemben igen, de nem hiszem azt, hogy de úgy gondolom, hogy mégiscsak fontos az összes tevékenységünket ebből a szempontból átvizsgálni, bár nagy ellenállás van a változással szemben. Több oknál fogva talán amiatt is, hogy először a bizottságnak kell javasolni, aztán a parlament megfontolja, a tanács megfontolja, és ez a folyamat igen hosszadalmas. Ezért gyors eljárásra van szükség azért, hogy a következő pénzügyi időszakban már új szempontok, új perspektívával dolgozhassunk. A megoldás, mint mondtam, nem egyszerű, nem lehet egy gomb megnyomásával megoldani. De a folyamat az jó, a fejlődés jó, és úgy gondolom, hogy jó jutón haladunk. Megdöbbentem tegnap például azon, hogy az új programozási időszak megfelelő hangsúlyt te fektet a strukturális alapokra. Ugye jobb irányításról ö, beszélünk, azt reméljük, hogy jobb eredmények is lesznek, bár nem gyorsan mert az eljárás maga, a kifizetések eljárása lassú. Na de mi a helyzet a jelenlegi kifizetésekkel, amik a legutolsó programozási időszakra vonatkoznak? Van-e itt valamit, amit tehetünk? Mert a hiba arány idén a legutolsó programozási időszak kohéziós alapjának kétharmadára alapszik és erre vonatkoznak a jelentések, az irányítással kapcsolatos elképzelések, és lehet persze, hogy nem elegendő a forrás ahhoz, hogy az EU komplexitását, az összes programját kezeljük, irányítsuk. Azt hiszem 500 operatív program van a 27 tagállamban, az összes régióban. Hát ez bonyolult, messze túl van azon, meghaladja azt, amivel a tagállamok normál körülmények között szembesülnének. És ezért talán fontos lenne a bizottságot is segíteni abban, hogy, hogy mozgósíthassa forrásait a jobb irányítás érdekében. Nekünk például elég nehéz az ellenőrzések, tesztelések során többet, több munkát végezni. Nem titok, hogy állandóan arról beszélek a kollégáimról, hogy nem lenne bölcsebb a kohéziót két részre bontani, szociális alap és regionális alap. Az elemzéseinkben nem lenne jobb, hogyha az első pillérből hoz, kivennénk a mezőgazdaságot. Ugye jelenleg a mezőgazdaságért felelő csoport a, vidékfejlesztés almintáinak a számát növeszti. Ez még nem független minta, de azért megfelelő információt tud adni erről az alsorról. Vagy ugye négy. Mi, le, mi legyen a kutatással? Függetlenül kezeljük? Ezek olyan elemek, itt van Madame San Itt van Szandalova asszony, tudja, hogy mennyi ügynökségünk van, micsoda kihívás ezeket mind auditálni, részletesen ráadásul. De amikor forrás, plusz forrásokat kérnek, ezt én is megteszem, na de hát a forrásaink korlátozottak. És a második terület, amiről, zárá, amiről zárásként eh, beszélni szeretnék, azok a mintaprojektek. Mi legyen ezekkel? Négy tagállam nemzeti nyilatkozatokat ad le. Hogyan tudjuk ezeket felhasználni? Az időzítés problematikus, tehát amikor ott vannak az eredmények, és a módszer is probléma. Úgyhogy ezért előálltunk az úgynevezett közös ellenőrzés koncepciójával. Három tagállammal megállapodtunk, kettő ebből ugye leadta a nemzeti nyilatkozatát, és akkor, amikor az elemzéseiket végzik, akkor mi is részt veszünk ebben, megkapjuk az információt, a részletesebb információt, és az az információ, amelyet a nemzeti nyilatkozatokhoz használnak, függetlenül tőlünk, akkor végül is nekünk is jobb információnk lesz erről, és így mi magunk is megfelelő formában tudunk értékelni. Ez új dolog. A nemzeti eh, ellenőrzési intézményekkel, a teljesítmény ellenőrzéseknél már közösen eljártunk, és a DASZ eh, megfelelési eljárásaiban is. De, mint mondtam, kedves kollégák, ez egy mintaprojekt, van egy sor más tagállam, aki szeretne részt venni ebben. De sajnos ezt nem engedhettük meg a források miatt, úgyhogy azt mondtuk, hogy várjunk, várjuk ki a végét, az eredményeket, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt a koncepciót továbbfejleszteni. Hogy a munkát, az ellenőrzési munkát így osszuk meg. Támaszkodjunk a tagállamok szakértelmére, ők pedig az EU alapok szakértelmére. Köszönöm. Grazie, passiamo al... Köszönöm. Térjünk át a napirendünk 21-es pontjára, 2008 évi mentesítés, az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről. Megadom a szót a jelentéstevőnek, Mathieu asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Azt javaslom, hogy röviden bemutattam ezt a saját kezdeményezésű jelentést, és aztán az ö, egyes ügynökségek ö, értékelésre kerül sor. Ez a saját kezdeményező jelentés három témakört ölel fel. Az első ezek közül a több ügynökséget érintő problémák. Itt például az működési előirányzatok törlése és átvitele az egyik, amely több ügynökségnél megtalálható az erőforrások tervezésének gyengesége jeleként és azt is felvethetem ebben a kontextusban, hogy több ügynökség nehezen kezeli a költségvetése jelentős emelésének tényét. Ezt a parlament is megállapította a költségvetési hatóságként, hiszen nekünk közvetlen befolyásunk van a költségvetésre szavazat útján. Ez érinti az Európai Betegség Megőrzési Központot, az Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, a Gyógyszeripari Ügynökséget, a Frontex ügynökséget, a Munkahelyi Biztonság és Egészség területével foglalkozó Európai Ügynökséget, valamint az élet és munkakörülmények javítását célzó Európai Alapítványt és az Eurozsüsztöt. Aztán említhetem a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos elégtelenségeket, amely a régebbi ügynökségeknél is megtalálható. Az Európai Bizottság valamennyi információt rendelkezésre bocsájt az ügynökségek támogatása céljából ezen a területen, de itt mindenképpen az Európai Rendőrakadémiáról van szó, a Környezetvédelmi Ügynökségről, a Gyógyszeripari Ügynökségről, a Tájékoztatás és Biztonsági Ügynökségről, a Vasúti Ügynökségről és a Munkai Életkörülmények Javítását célzó Európai Alapítványról. Az emberi erőforrás és problémák vannak, és ez a probléma nagy ezt a problémát nagy figyelemmel kísérjük. A számvevőszik rámutatott az elégtelenségekre ezen a területen, tehát a munkerő felvétel tervezésének gyöngeségeire, hiszen sokszor az ügynökség kulcspozoló kocs pozícióiban csak át, ö, határozott idejű ö, szerződéssel rendelkező tisztviselők vannak, és a székhelyekre vonatkozó megállapodásokat illetően pedig még mindig nincsenek megállapodások a befogadó országokkal, és ez gyakorta negatív következményekkel jár ezen ügynökségekre. Az belső audit megmutatta, hogy az ügynökségek ö, egyes hiányosságokat megszüntettek. Jó lenne, hogyha nagyobb csenden a teremben, mondja a felszólaló. Fontos, hogy ezeket az ajánlásokat az ügynökségek ne vegyék félváról, és az ügynökségek igazgató is vegyék ezeket figyelembe. A belső auditra vonatkozó ajánlásra utalnék, az információk mértékére, valamint az IAS-nek nyújtott információkra. Így módon a parlament megvizsgálhatja, hogy az ügynökségek az ajánlásokat megfelelően végrehajtották-e. A fegyelmi eljárások vonatkozásában hasznos lenne a közös fegyelmi tanács kialakítás, az jobb megoldás lenne, mint a jelenlegi ö, eljárás, mely szerint az Olaf kívánalmára ezek az ügyek a tagállami bíróságok elé kerülnek. A az ügynökségek vezetőinek szerepét illetően, ez a szerep kulcs szerep, az ügynökségek bizottsága szembeni függetlenségéről van szó, valamint a belső munkaszervezésükről. Éppen ezért, hogyha előrelépést akarunk elérni, a szakbizottságunk illetékességi területébe tartozó területeken, akkor a hatás, hatáskörökről és a kompetenciákról kell beszélnünk, a bizottság szerepét illetően pedig ezek az ügynökségek függetlenek ugyan, de egyfajta védelmet kapnak, közigazgatási ügyekben támogatást nyújtanak számukra, de ez nem egyforma az egyes főigazgatóságok részéről, és éppen ezért fontos a kisebb ügynökségek tevékenységének segítése. A közös keret kialakítását illetően az intézményközi párbeszéd keretében. Nos, több témakört kezelt már az intézményközi munkacsoport, és végkövetkeztetései nagyon fontosak ezen a területen. Meg kell várnunk ezen munkálatok lezárulását, és csak akkor hozhatunk létre új ügynökséget. Sajnálatosnak tartom a bizottság február 1 nyilatkozatát, amikor is arról esett szó, hogy egy új ügynökséget hoznának létre az európai jogszabályok alkalmazásának területén a hulladék ö, ügyben. Arra is többen utaltak, hogy átfedések vannak az ügynökségek hatásköreit illetően, és éppen ezért meg kell vizsgálnunk, hogy az ügynökséget tevékenységét közelíteni kell -e, vagy egyes ügynökségeket akár össze kell vonni. Itt figyelembe kell venni az ügynökségek méretét, az alkalmazottak számát, a hatékonyságot, amely egyfajta ilyen átalakítás keretében várható. Az igazgató tanácsok nagyságát illetően a tagállamonkénti egy képviselő révén nagyon sok tagja van az ilyen igazgató tanácsoknak. Említettem az Európai Rendőrakadémiát és az Európai Munkahelyi Biztonsági Ügynökséget, amelyeknek nagyobb az igazgató tanácsuk, mint amennyi az alkalmazataik száma. Fontos a költségvetési és pénzügyi szabályok végrehajtása és az is lenne, hogy az Európai Bizottság nagyobb súlyt kapna az igazgató tanácsban, blokkoló többséget kialakítva. A harmadik pont a teljesítményt érinti, ami ezt a pontot illeti, úgy vélem, hogy a teljesítményt a parlamentnek figyelembe kellene vennie a mentesítési eljárás során. A parlamentnek több információra van szüksége, hogy megfelelően ki tudja alakítani véleményét. Az ügynökségek ezeket egy összehasonlító táblázat keretében kell összevetni egymással, ahol is az elmúlt két évi munkát értékeljük. A több éves munkatervet a közösségi stratégiákkal összhangban kell kialakítani a koherencia javítása céljából. A bevált gyakorlatokat terjeszteni kell, hogy ezek más ügynökségek munkáját is segíthessék. Három ilyet szeretnék bemutatni. Most áttérek a rendőr akadémiára. Mióta megváltozott a rendőr akadémia alapszabálya, a számvevőszég 2006-2007-2008-as jelentésében fenntartásokat fejezett ki a 2007-es éves beszámoló jogszerűségét és szabályosságát illetően, mindig újra fellépő szabálytalanságokra utaltak ezek a jelentések. A közbeszerzési eljárások során az emberi erőforrásokat sem helyesen alkalmazza ez a szerv, és a számviteli rendszere szintén hiányos. Nem adtak elégítő válaszokat, és a CEPOL egykori igazgatója sem alkalmazott megfelelő megoldásokat. Éppen ezért azt javasoltam, hogy a mentesítést e tekintetben halasszuk el. Benfi úr, a CEPOL új igazgatója február 16-án lépett hivatalába, így módon a parlament a CEPOL-nak lehetőséget nyújtott arra, hogy korrigálja ezeket a hiányosságokat a mentesítést tehát októberig el lehetne halasztani, és az ügynökség által foganatosított intézkedéseket ö, ö, értékelni lehetne. Ezt a frakció többsége támogatta. Az igazgató tanácsot illetően a CEPOL-nak a cselekvési tervet végre kell hajtania. Az igazgató tanács elnökének 2010. június 30-ig ezt létre kell hozni, ezt az akciótervet. Több célkitűzést sorol ez fel, hogy az új igazgató támogatást kapjon ennek érdekében támogatást szeretnék nyújtani a szakbizottság részéről. A cselekvési tervet pedig a lehető legrövidebb határidőkön belül végre kell hajtani. Ami a Frontexet illeti, ez a probléma terület nagyon érdekes az Európai Parlament számára a költségvetési hatóságként. A számvevőszék a hasonló mentesítések során is remutatott már arra, hogy nagyon sok késedelem van, az ügynökség nem tud jól benni a nagy költségvetésével, amit egyébként mindig, amelynek összegét mindig növelik, sok az előirányzat átvitel, az együttműködést kellene javítani a Frontex és az érintett tagállamok között, és ez vonatkozik a költségvetés végrehajtására is, amelyben a tagállamoknak együtt kell működniük. A Frontex és a CEPOL esetében sajnálat által elapíthattuk meg, hogy az igazgató tanács tagjainak listáját nem tették közzé az interneten. Ez az átláthatóság okán lenne szükséges, és ez az Európai Unió valamennyi szervére érvényes. Most pedig néhány specifikus pontra térek ki, ami a többi ügynökséget és közös vállalkozást illeti. Én eddig a közös nehézségekről szóltam több, nehéz, több ügynökség esetében. Először nézzük a GNS-t és a Galileót itt szintén problémák merültek fel a műveletek jogszerűségével, jogszerűségével és szabályosságával kapcsolatban. A tevékenységeket közítették annak figyelembe vétele nélkül, hogy a Galileo és az Ignos programok végrehajtását felfüggesztették, és ezt a szemvevőszék megtámadta. Úgy tűnik, hogy az ügynökség néhány héten keresztül nem tudta, hogy hogyan kezelik majd tovább ezeket a programokat. A szemövőszék Galileóval foglalkozó különjelentése részletesen elemzi a Galileo irányításával kapcsolatos problémákat, és ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Bizottság számára. Ebben az évben újra felmerült a szokásos konfliktus az európai fordítóközpont vonatkozásában az alkalmazottak nyugdíj rendszeréhez való hozzájárulás kifizetése okán, és ez a megoldandó probléma több millió euróba kerül az Európai Uniónak. Az Eurozsűzt esetében utalnék a Libeszak Bizottság fenntartásaira, ami az Eurozsűzt hatékonyságát illeti. Az Eurozsűsznek ugyanis nincsenek teljesítménymutatói, és hiányosságok vannak, a költségvetés és a munkaprogram koordinációja esetében is. Aggodalommal kell megállapítanom, hogy a belső audit szolgált 26 ajánlása közül egyet sem valósítottak meg teljes mértékben. A Cezár közös vállalkozást illetően a 2008 áprilisában véglegesen elfogadott költségvetés nem reális, és ezt mutatja az is, hogy nagyon alacsony az előirányzatok felhasználása. Megfelelő költségvetési politikára van szükség, a szemvevőszéknek ki kell fejteni a véleményét ezzel kapcsolatban, oly módon, hogy ez megfeleljen a közös szervezetek pénzügyi keretszabályozásának. A nemzetközi számviteli szabályok betartása is fontos ebben az összefüggésben. Végül az ITER. Itt van egy számvevőszéki állásfoglalás. Újra utalhatok a pénzügyi szabályozás, amelyet be kell, be kell tartani. Néhány specifikus pont változtatást igényel az ITER esetében vannak kivételek, például a ö, különféle hozzájárulások kisedelmes kifizetése, az átmeneti szabályozások, a szubvenciók problémáinak kérdése. Éppen ezért a bizottság belső audit szolgálatának figyelmét fel kellene, hogy keltse mindezen problémakör. Ugyanolyan kompetenciákkal rendelkezik a bizottság, mint ez az ITER esetében, mint a bizottság szolgálatai esetében. A szemvőszik véleménye szerint nincs ok arra, hogy az ITER esetében az megbízhatósági nyilatkozatra utaljunk végül, és az ezt a nagyon jól együttműködő együttműködött az ügynökségekkel, a vegyi anyag ügynökség és a környezetvédelmi ügynökség is nagyon jó munkát végzett. Köszönöm. Grazie onorevole Mattier, se ho compreso bene lei ha trattato tutti i punti, quindi dal 21 al 46 dell'ordine eh, del giorno. Ok. Do la parola all'onorevole Ehrenhauser. Herzlichen Dank, vielleicht... Köszönöm szépen. Talán ott folytatnám, ahol a képviselő asszony abba hagyta mondandóját, az inkonzekvencia uh, kérdésére térek vissza, a hiányos pontosság és a hiányos egyértelműség kérdésére. Mi, európai parlamenti képviselők gyakran panaszkodunk arról, hogy milyen gyenge az Európai Parlament jogi szerepe az európai intézmények uh, körében. Úgy hiszem, hogy itt a saját udvarunkon kell söprögetni, hiszen az Európai Parlament úgynevezett gyengesége gyakran az általunk hozott döntések önellentmondásos voltával magyarázható. Elnézést, kicsit meg vagyok fázva. Ez a jelentés számomra erre a jelenségre hoz példát. Úgy gondolom, hogy fontos pontosabban megfogalmazni a jelenségeket, hiszen a pontos megfogalmazás alapján lehet ellenőrizni és mérni. Volna egy-két javaslatom a jelentések kapcsán, például javaslattal kellene élnünk, hogy mely ügynökséget kellene bezárni. Úgy hiszem, hogy azokat a ügynökségeket, amelyek egyértelműen a szubszidiaritás elvét köznek be kell zárni. Talán érdemes volna megemlíteni a jelentéstevő asszonynak, hogy mely ügynökségeket érdemes ötvözni, egységesíteni. Ezen felül pedig talán meg kellene határoznunk azt is, hogy az egyes ügynökségek eh, borgyában, igazgató tanácsában hány személy üljön, és ez alapján lehetne a döntéseket meghozni végezetül pedig. Fontos azt is megállapítani, hogy meg kell állat, állítani az új ügynökségek létrehozását, amennyiben a fenti pontok nem teljesülnek. Köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót, ha fel akarsz szólalni, a szemvevőszék képviselőjének, Ladeira Szandalova asszonynak. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Nincs más. Hozzátenni valóm a parlament tanácsát fogom közenni, követni e két audit során, és köszönöm szépen kitűnő együttműködésüket. Köszönöm, Stavrakakis úr, kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Mácsi Osszony jelentését, és meg szeretném köszönni ezt a kitűnő munkát, amelyet végzett. Az ő jelentése minden releváns horizontális kérdéssel foglalkozik, amelyeket eh, az európai ügynökségek munkájának eh, ellenőrzése során meg kell fogalmazni. Egyetértek, hogy nagy figyelemmel kell nyomon követni az ügynökségek tevékenységét, és fontos, hogy több éves munkaprogramot fogadjanak el ezek az ügynökségek, mely egyet eh, megfelel az EU több éves stratégiájának. Az 2008-ban um, a számvevőszék a közbeszerzési eljárások tekintetében hiányosságokat tárt fel. Nagyon fontos, hogy ezen számvevőszéki jelentésekre gyors választ adjanak az ügynökségek. Ezen felül pedig az átgörgetett, következő évre átgörgetett költségvetési tételekről szóló passzusokkal is egyetértek. Végezetül pedig fontos az is, hogy a bizottság megfelelő adminisztratív támogatást adjon az ügynökségeknek. Ami pedig az Európai Rendőrakadémiát illeti, Mátyő asszony és az árnyék jelentőstevő kollégáim tudják, hogy eredeti álláspontom az CEPOL kapcsán más volt. Azonban figyelembe véve, hogy egyrészt a parlament 2007-ben írta elő a CEPOL számára feladatokat, és a számbevőszék 2008-ban új feladatokat rót rájuk, harmadsorban pedig figyelembe véve, hogy 2007-ről 2008-ra a számbevőszék jelentése szerint javult a CEPOL helyzete, ezeket a kérdéseket napirenden kell, napirenden kell tartani. Fontos, hogy erős állásfoglalással kísérjük ezt a dokumentumot. Azonban az árnyék jelentéstevők ülése után egyértelmű többség mutatkozott a tekintetben, hogy halasszuk el a mentesítést, és én is egyetértek ezzel. Remélem, hogy a CEPOL új irányítója eh, válaszolni fog a számbevőszék jelentésében megfogalmazott fenntartásokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom Mátyő asszonynak a szót. Fissata per il 15 marzo. Akkor tehát a következő ülés március 15-én lesz. 17-től 30-kor kezdjük meg a ma reggeli ülés folytatását.